A soha után 70 évvel az antiszemitizmus növekszik Európában. Számomra az antiszemitizmus hozzá tartozik, hogy a parlament által elfogadott határozatot ezen a területen átültessük a gyakorlatba. A szexuális orientáció vagy a nemi azonosság miatti diszkrimináció is előfordul még, és ezeknek az embereknek nem adják meg számos helyen a teljes jogi elismerést. Az EU alapjogi kartájának végrehajtása az EU központi politikája kell, hogy legyen, hogy egy társadalom humanitárius jellege éppen azon mérődik meg, hogy hogyan viselkedik a kisebbségekkel szemben. Stevens kolléganő. Elnök úr, kedves kollégák! A nőkkel szembeni erőszakot bírálni kell, az LGBT közösség tagjaival szembeni erőszakot is bírálni kell. Mégsem tudjuk megszavazni ezt a szöveget, bár számunkra is fontosak ezek a témák. Folyamatosan kiállunk a, a fogyatékkal élő emberek mellett, és az Európai Unió jogállamisági mechanizmusait is támogatjuk, de itt nem teszünk különbségét a legális és az illegális migráció között. A család egyesítés, és azt mondják, hogy ez egy fontos dolog az integráció szempontjából, ünneplik ezt az intézkedést, de valahogy az EU menekültügyi politikája, joga nem ad lehetőséget arra, hogy egy nemzetek feletti migrációs politikát csak úgy kialakítsunk. Itt azt látjuk, hogy nagyon különböző témák keverednek egymással fontosnak tartjuk, hogy minden egyes dossziét külön értékeljünk és ítéljünk meg a jövőben is, ezt fogjuk tenni. Egyébként pedig a politikai foglyokról nem olvasok semmit Spanyolországban. Szégyeljük magukat, hogy erről nem beszélünk. Köszönöm szépen, Natali Grészbek kapszott. Kolleg. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák, tisztelt eh, elnök úr. 2017 nagyon szomorú év volt az alapjogok szempontjából, főleg a szólásszabadság szempontjából. Itt a parlamentben sajnos túl sokszor kellett egy perces néma felállással megemlékezni azon, azon újságírókról, akik munkájuk végzése közben vesztették életüket. Ők a demokráciát pártolják, a demokráciáért dolgoznak, és sajnálatos módon nagyon sok újságírót megöltek, életüket vesztették azért, mert túlságosan közel kerültek a korrupciós, pénzmosással kapcsolatos, vagy adók elkerüléssel kapcsolatos ügyekhez. Nem véletlenszerű ez az erőszak, és ezt mindenképpen el kell, el kell ítélnünk. Vajon levontuk-e a szükséges tanul, tanulságokat? sajnos a média ellenes retorika egyre fogadottabbá válik, és sajnálatos módon információs néhány kézben koncentrálódik. Ahogy Bomársé mondta, a bírálat szabadsága nélkül mit sem ér a hízelgő magasztalás. Ezt kéne megértenünk, sajnálatos módon túlságosan nagy nyomás helyezkedett ezekre az emberekre. Köszönöm, Teri Reintke kapszót parancsoljon. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! Tisztelt kollégák, nézzünk körbe Európában, az emberek mindenhol az utcára vonulnak, eu zászlókkal, Buk- Bukarestben, Varsóban, Bécsben, Berlinben EU-s zászlókat lobogtatnak, mert hozzánk fordulnak, mert a jogállamiság, illetve az alapjogok veszélyben vannak nagyon sok tagállamban az Európai Unióban, és szeretnék, hogyha mit, mi valamit tennék értékük. A hetes cikk egy nagyon erőteljes eszköz, de ennek a megvalósítása gyakorlati szempontból nehézkes. Éppen ezért plusz eszközökre van szükség, hogy a jogállamiságot, illetve az alapjogokat garantálni tudjuk a polgárainknak. Például föl lehetne tenni egy szakértői csoportot, amely folytonosan vizsgálja a helyzetet jogállamisági szempontból. Ezt kéne megvitatni és szankciókat is fel kell állítani, hogyha valamilyen módon megsérülnek ezek az alapjogok. Az Európai Parlament az egyetlen olyan szerve az Európai Uniónak, amelyet közvetlenül választanak. Az alapjogokért történő harc, illetve, az, illetve a jogállamiságért történő harc, annak itt kell történni az Európai par- Parlamentben. Ez nem pártpolitikán múló kérdés, a demokrácia alapjáról, illetve az európai egységről van szó, tehát közösen kell ezt megtennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, egy kékkártyás kérdést te intéz önhöz Grapini asszony. Elfogadja ezt a kérdést? Sajnos nem lehet kékkártyás kérdést feltenni. Most pedig Etheridge képviselő kapszót. Zaoszczędziliśmy wobec tego trochę czasu, wobec tego... Úgy látom, hogy nincs itt. Akkor Marusik képviselő kap Köszönöm szépen, elnök úr. Az alapjogok természetes jogok, az élethez, a szabadsághoz és a tulajdonhoz való jogok tartoznak ide. Egy részletet ki szeretnék emelni, ez pedig a tulajdonhoz való jog. Amit az ember megkeres, az a sajátja. Az embernek természetes joga az, hogy a keresménye fölött munkája gyümölcse fölött rendelkezzék. A jövedelem fölött való rendelkezés elvét a munkáltatók lábbal tiporják gyakran. Mi több, ezt a tulajdont, a jövedelmet eh, az állam eh, államosítja az adók formájában. Van ennek egy pragmatikus szempontja is. Az embereket azért büntetik meg, hogy jó cselekednek, és az embereket azért fizetik, ami nem hasznos. Ez kártékony, a, és ez az Európai Unió kemény és kártékai munkájának eh, termék. Az Európai Unió egy parazita, és az az, te, az a organizmus, amelyen a parazita élősködik, nem él jól, ezeket kell helyzetbe hozni. Következő felszólaló, Fontúlis képviseli. Nagyon veszélyesek ezek a magyarázatok. Hogyha meg akarjuk a jogállamiság eróziáját akadályozni, akkor a jogállamiság alapjait kell tisztáznunk. Az a kérdés azonban, hogy ki határozza meg a jogállamiság alapjait. Remélem, hogy az előadó nem azt gondolja, hogy a kormányok, vagy főleg a civil szervezetek rendelkeznének ilyen joggal, az illegális migránsok pedig végképp nem rendelkeznek ilyen joggal. A bevándorlás nem emberi jog, az emberek igenis eldönthetik, hogy kit engednek be a határaikon, kit nem, és mindenfajta ilyen diszkriminációt elutasítok, mármint hogy azokat az államokat diszkriminálják, akik döntenek erről. Végezetül pedig emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy sok ezer támadást intéztek az elmúlt években és egy olyan ember vagyok, akinek a fiát a szélső baloldali gyilkolták meg, emlékezünk ezekre az ö, halottakra is. Köszönöm szépen. Általában dicsérem az előadókat, akik a jelentéseket készítik. Ezúttal ezt nem tudom megtenni. Az emberi jogok koncepciójának erózióját látjuk. Alapvető emberi jogokat próbálnak kirekeszteni, kizárni, és az illegális migrációt kívánják erősíteni, mint eh, alapvető emberi jogot el kell, hogy mondjam, az a benyomásom, hogy az Európai Unió az erőszak, a nőkkel szembeni erőszak, a migránsokkal szembeni erőszak, a diszkrimináció egy térsége lenne időközben. Ez nem így van, ez nem tisztességes így az EU-val szemben az egyenlőség, a szabadság, a legmagasabb életszínvon, az életminőség térsége vagyunk, ahol az emberek élete a legfontosabb. És miért nem beszéltek többet a kollégákkal a jelentés elkészítése során? Miért nem törekedtek több kompromisszumra? Miért van szükség arra, hogy ezt leszavazzuk? Ez nem átfogó ez a jelentő, jelentés, aszimmetrikus, egyáltalán nem objektív, nem is tudom támogatni. Köszönöm szépen. Weidenholzer úr az éves jelentés, ami az Európai Unióban az alapjókat vizsgálja, ez mindig fontos a Libe bizottság számára. Ez megadja az iránytűt a munkánk számára. Fontos, hogy betartják ezeket a dolgokat, ezeket a jogokat, és hogyan alakul az egyes tagállamok helyzete, és hogy hogyan lépünk tovább. Teri Kapras előadó azt a feladatot vállalta, hogy szisztematikusan áll hozzá ehhez a kérdéshez. Kétségtelen, hogy sikerült ez neki. Joggal felhívja a figyelmet az alapjogi ügynökség tevékenységére. Az ő tevékenységét sokkal jobban ki kéne használni arra, mindenek előtt, amikor az éves jelentés előkészítésről beszélünk, de a szakértők bevonását sem szabad elfelejteni. Úgy gondolom, hogy ez a javaslatot a frakciónk részéről érdemes elfogadni. Kívánatos, hogy az ügynökség saját jogánál fogva is felléphessen. Ehhez viszont pénzügyi és személyzeti kialakításra is szükség van. Köszönöm szépen. Makovály asszony. În dictatura din Azerbaijan, jurnaliștii az azar, azerbajdzsáni diktatúra miatt újságírók élete folyik, újságírók élete forog kockán, az nem tudnak szabadon írni. Egy újságírót például két éves börtönbüntetésre ítéltek 2017 márciusában, miután fényképeket jelentetett meg különböző képviselők luxus élétéről. Nos, nagyon sok más esetről is tudunk sajnálatos módon. Az azeri rendőrség több vizsgálatot is elkezdett a szóban forgó újságíró ügyében. Még jelenleg is börtönben van ez az újságíró, és éjségsztrájkot folytat. Szeretném, hogyha Frederica Mogherini nagyon határozott módon foglaljon állást. Azt gondolom, hogy a szabadságból, a szabadság egy olyan érték, amihez ragaszkodni kell, éppen ezért kérni kell ennek az újságírónak a szabadon bocsátását. Szofia Intfeld asszony. Köszönöm szépen, úgy vélem, hogy itt a vita során elhangzanak olyan vélemények, amelyek egyértelműen mutatják, hogy nagyon nagy szükség van erre a vitára, és az Európai Unióba az Európai Uniót úgy kell felfognunk, mint értékközösséget, még nagyon sok mindent kell, kell ezért tenni. Miért nem tudunk többször megegyezni? De az egészen biztos, hogy alapértékekből nem engedünk, az egyenlőségből nem engedünk, a szab- szólásszabadságból nem engedünk. Mindenki azt mondja, ó, semmi gond, az Európai Unióban az nők ellen nincsen semmiféle erőszak. Hát kérdezzék csak meg a nőket, hogy nap mint nap mennyi erőszakot tapasztalnak vagy az LGBT jogokat is meg kell védni. Nem régiben a hazám arra arra ö, azt találta, vagy arra jutott, hogy több mint 2000 keresztény miniszter írt alá egy úgynevezett Nesvili egyezményt, ami alapvetően homofób jellegű. Tehát ezt a jelentést én mindenképpen tudom támogatni, a preambulum bekezdéseket, illetve a 23-as bekezdést is. Ez arról szól, hogy a nők alapjoga az, hogy a saját testükről döntéseket hozzanak, ennél alapvetőbb jog nincs is a világon. Köszönöm szépen, Krisztoforú képviselő kapszót parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió az értékek és az alapelvek uniója. Kötelessége az, hogy intranzigens legyen az emberi jogok betartásában, érvényesítésében nem csak a tagállamokban, hanem minden olyan tag- államban is, aki tagjelölti státusra tör, vagy tagjelölt. Elképzelhetetlen számomra, hogy olyan tagállamok, amelyek be akarnak lépni, mondjuk Törökország, aki minden évben csatlakozási támogatást kap, ezen közben a saját elveinket lábbal tiporják, és a nemzetközi jogot is lábbal tiporják. És ráadásul az Európai Unió továbbra is folyósítja nekik a támogatásokat. Ez égbe kiáltó. Az olyan országok, mint Törökország, vagy akár Albánia is aggasztó példát mutatnak, hiszen például Albániában az észak görög kisebbséget sanyargatják. Hogyha ezt elfogadjuk, akkor magunkat tesszük hiteltelené. Küldjünk ki egy világos üzenetet, szankciót kell bevezetnünk annak érdekében, hogy ennek a gyakorlatnak véget vetjünk. Köszönöm, Malau úr kapszót tessék. E Az emberi jogokat rosszul értelmezzük, hiszen hogyha migrációra akarjuk azt a két elvet al- alkalmazni, akkor voltak éppen az illegális migrációt támogatjuk. A kitoloncolás tilalma azt mondják, hogy megoldás voltak éppen, pedig ez azokat segíti, akik Európába akarnak jönni. Becsapjuk magunkat, hiszen azt mondjuk, hogy mindenkit be kell fogadni, de a valóság ellentmond ennek a, dé- a földközi tengeri országok valósága, hiszen ez egy igazi drámai valósággá vált a bevándorlás, főleg Olaszországban, de más európai országokban is. Európa lebegtetheti az emberi jogok zászláját, de ugyanakkor persze Afrikában, Észak-Afrikában mégiscsak nem a elvei szerint lép fel, és ilyen módon hitelteleníti magát. Azt gondolom, hogy tekintsünk a valóságra, és legyünk pragmatikusak, és ezért nem más szavazok a jelentésre. Köszönöm szépen. Sojdrová asszony. Kedves kollégák, biztos asszony, természetesen egyetértek azzal, hogy a jogállamiságot, a hatalmiak megosztását, a független igazságszolgáltatást biztosítsuk, és erre koncentráljunk a tagállamokban. És vannak tagállamok, akiknek ezzel nehézségek is vannak, azt tudjuk, és hozzájárulok ahhoz is, hogy a hetedik cikket csak akkor szabad használni, amikor minden más eszköz kihasználásra került, mint utolsó lehetőségként, de néhány dolog nem tetszik nekem a jelentésben. Az egyik az, hogy például nem értek egyet azzal, hogy a civil szervezeteket egyoldalúan értékelik a mediterrán térségben. Fontosak az emberi jogok, de az embercsempészek, az illegális migráció ettől még nem élvezhet támogatást. Nyilvánvaló a gyerekekre, az asszonyokra, a nőkre gondolni kell, akik például a görög szigeteken vannak. Önkéntesen kell segítenünk most télen Görögországnak ebben a kérdésben. És nem támogatom a jelentésnek azt a részét, amely az isztambuli megállapodás ratifikációjára vonatkozik a reprodukciós egészség ügyében. Az EU-nak szerintem az életet védenie kell, és nem ö, megszüntetni. Köszönöm szépen, Záborszka asszony. Köszönöm szépen. Minden évben, amikor elfogadjuk a szokásos jelentésünket, akkor emlékeztetni szeretnék arra, hogy itt az Európai Unió parlamentjében vagyunk, és az európai szerződések számítanak ebben a parlamentben és ez nem ad jogot az intézményeknek arra, hogy a jogsértéseket támogassuk és segítsük elő. Itt nemzeti megállapodások is vannak, amelyeket a tagállamok írnak alá, mint az isztalomi megállapodás keretében. nem. Vannak itt statisztikák, itt a szöveg 35 hivatkozást tartalmaz genderre, több mint 36 a nemekre, és az úgynevezett terhesség megszakítási jogra, és többször hivatkoznak. A lelkiismereti szabadság fontos téma, ez egy alapvető emberi jog, de azt gondolom, hogy a szöveget nem egyensúlyos, nagyon szűken látják ezeket a lehetőségeket, ezt sokan elutasítjuk, és ezért nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen! Köszönöm! Most következnek a spontán hozzászólások. José Feri az első hozzászóló. Köszönöm szépen. A Terry Cabras jelentés arról szól, hogy a 2017-es év, ami egyébként 10 évvel azután volt, hogy az alapjogi karta hatályba lépett. Nos, ez a 2017-es év azért elég sok problémát vetett fel, a gyermekek, nők elleni erőszak, homofóbia, vallási szabadság korlátozása, illetve a megkülönböztetés különböző módjait is tapasztalhattuk. A sajtószabadságot és sajnos sok helyen korlátozta a korrupció. Mindenképpen el kell ítélni azért azt, hogyha bármilyen jogot, ilyen alapjogot sértenek, akár az Európai Unión kívül, akár az Európai Unión belül történik ez. Azt gondolom, hogy szankciókra van szükség az Európai Unión belül is. Nem szabad ignorálnunk ezeket az eseteket. És azt gondolom, hogy Alapvetően egy humanista örökség része az, hogy ezen, ezen értékeink mellett kiállunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Terik Ábresz úrnak, illetve az ennék jelentős kollégáknak, köszönöm a munkát. 2017-es évben sajnos még nagyon sok alapjogi probléma volt az Európai Unióban, például gyermekjogok, nők elleni erőszak, illetve jogállamiság. Úgy gondolom, hogy fontos az, hogy kimondja a jelentés az, hogy a kiskorúakat soha nem lehet letartóztatni, akkor sem, hogy a migránsokról van szó természetesen, illetve no, oda kell figyelni az Európai Uniós politikák során az, hogy ezen gyermekek, migráns gyerekek mennyire sérülékenyek. Nagyon fontos az, hogy a nőkkel szembeni erőszak kérdésében előrelépjünk, arra kérjük a tagállamokat, hogy ratifikálják az isztambuli egyezményt. Nagyon fontos továbbá a bíróság függetlensége, ahogy a bíróság is kimondta, ez, ez, a, ez a jogállamiság egyik alapfeltétele, és alapfeltétele annak, hogy a szabadság és az igazságosság tere meg tudjon valósulni. Köszönöm szépen, Ruzsa Tomásics következő. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt elnök úr, ezt a jelentést elolvasva az a benyomásom alakul ki, hogyha valaki nem nő, vagy kisebbségi, vagy migráns, akkor nem is rendelkezik emberi jogokkal. Adjuk már fel a baloldal narratíváját, miszerint, hogy az emberi jogokat csak bizonyos csoportok számára biztosítjuk. Sok millió ember él az EU-ban, akik el vannak adósodva, elveszítették az otthonukat, sok gyermek él szegénységben, a szülők nem tudják megfizetni az egyszerű étkezéseket sem. A méltóság egy olyan jog, amely sérül, az emberi méltóságról gyakran papolnak itt a tisztelt képviselőtársak, már pedig az emberi méltóság sérül az ilyen szociális helyzetekben, erre is gondoljunk. Minden jogot azonos módon tekintsünk, és ne ö, döntsünk az emberi jogok között, hogy melyiket támogatjuk, melyiket nem. Köszönöm szépen. Egy további felszólalónak adom meg a szót, utána pedig a biztos asszonyt hallgatjuk meg. Epitedeus úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió nagyon sok elven nyugszik az Európai Unió um, többek között az emberi jogokon, de az Európai Unió ugyanakkor lábbal tipori ezeket az értékeket. Az Európai Unió fellépésében jogsértő. Például egy-két országban megsértik az alapjogokat, és ezeket nem büntetik meg, másokat meg megbüntetnek. és a jogrendbe is beavatkoznak. És például a katalán vezetőket eh, bebörtönözték. Más esetekben pedig az arany hajnal pártot eh, támogatják, eh, támadják Görögországban. Tehát itt az emberi jogok mellett érvelnek, és rasszizmus meg xenofóbiával érvelnek, de közben képmutató módon két kulacsosan politizálnak. Köszönöm szépen. Jurova biztos asszony, parancsoljon. Röviden szeretnék reagálni arra, amit hallottunk, mert erőteljesen elutasítom, ami ezt a szelektív megközelítést illet. Természetesen nincs ez alól kivétel a szemünkben és ezért erre reagálnom kellett. Most szeretném ezt a rendkívül fontos vitát lezárni azzal, hogy az alapjogi ügynökség szerepét emellem ki, Beszélnünk kell arról a katalógusról, amely a veszélyes trendeket tartalmaz a pillanatnyilag. Vannak veszélyes fejlemények, de azért ez nem túl nem megoldhatatlan kérdés. Mindenképpen garantálni kell az EU-ban az alapjogokat az emberek számára a civil társadalom csökkenő térségéről röviden beszéltünk, a szólásszabadság témáját is röviden érintettük, a médiaszabadságot, a pluralizmust, ez is egy fontos alapelv, amit védenünk kell. Nyilvánvalóan itt még jut tér egy jövőbeli vitának is, vagy vitáknak is ezekben a témákban. Nem beszéltünk egy új trendről, amely a gyűlöletbeszéddel, a gyűlölettel foglalkozik, az internet nehéz helyzet, az internet nehéz helyzetet okozott olyan emberek számára súlyos probléma, akiket veszélybe sodor ezek a eszközök alkalmazása. Örülök annak, hogy ezen rendkívül fontos témákról még majd folytatjuk a megbeszélést. Köszönöm szépen, biztos asszony. Kedves kollégák, önöket kérem pedig arra, hogy csendesen foglaljanak helyet. Teri Cabras kolléga az előadó ő zárja le ezt a vitát. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, köszönöm a kommentárokat és a támogatást. Ezzel a jelentéssel egy olyan üzenetet küldünk, hogy az emberi méltóság elősegítése, a demokrácia, az egyenlő elbánás, a jogállamiság garantálása, az emberi jogok tiszteletben tartása nem lehet alkutárgya. Az emberek jóléte az Európai Unió szakpolitikának középpontjában áll, és a polgáraink számára biztosítani kell, hogy az Európai Unió mindig az ő érdekeikért szálljon síkra, az alapjogi kartát minden esetben be kell tartani, ennek érdekében továbbra is kell utasítanunk, hogyha el támadják ezeket az említett elveket. Az a felelősségünk, hogy védjük a leggyengébbeket, és határtalmasokat. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, ezzel ezt a vitát lezárjuk. Köszönöm szépen a konstruktív részvételt. Elérkezett az ideje annak, hogy lezárjuk a vitát, mert néhány perccel túlléptük a tervezett időt, de rögtön folytatjuk a szavazással. Euh, Tisztelt kollégák, kezdjük el a munkát. Kérem azokat, akik még állnak, hogy foglaljanak helyet. Andrea úr például. S'il vous plaît, mes chers collègues. Kedves kollégák, kérem szépen, foglaljanak helyet. Bien, j'imagine que tout le monde est à peu près installé. Úgy látom, mindenki már helyet foglalt, el is kezdjük a szavazást. Kurombasev úr jelentésével kezdjük. A nukleáris létesítmények leszerelésére és radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozása. Kurombasev úr szót kért, meg is adom neki két perc erejéig. Kurombasev úr parancsoljon. Itt van egyáltalán? on y va, on y va. Je ne le vois pas arriver. látom, nincs itt. A képviselő úr. Jó, akkor szavazni fogunk. Ne izguljanak, fogunk szavazni. Név szerinti szavazással egy szavazás lesz, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A bőge jelentés következik. A Közép-Amerikával kötött társulási megállapodás kereskedelmi pillérének végrehajtása. Szintén név szerinti szavazás következik, és egy szavazás lesz. Megnyitom a szavazást. Lovatikló. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Fernandes Gualtieri jelentés következik, az Invest EU program létrehozása. Egy CP1-es módosítóval kezdünk mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Egy CP2-es két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Egy CP3, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egy CP4D-ről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom az ülést. E, lezárom a szavazást. Egy CP, egy CP 5 következik két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egy CP 6-os következik mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egy CP 7-es következik mellette, Ellenem tartózkodók. Nem egyértelmű, ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. Vatikló. Lezárom a szavazást. Azért elég egyértelmű volt, föl kéne menni a kezüket, elfogadtuk. 21D következik mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. 29-es módosítóról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egy CP8-as következik mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 30-as módosítóról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egy CP9-ről szavazunk. Mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. A 31-es módosítóról név szerint fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. Egy CP10-es következik, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadók. 32-es módosító név szerinti szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 33-as módosító mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Egy CP11-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Név szerinti szavazás 7 CP1-ről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egy CP12 következik, népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 7 CP2, 1 CP13, 15 CP2, ez a három megegyezik. Megnyitom a szavazást, név szerinti szavazás. Le vote est clos. Lezárom. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás következik. A 7CP3, 1CP14 és 15CP3 módosítókról megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 7CP4, 1CP15, 15CP4-esről szavazunk egyben, megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 7 CP5, 1 CP16, 15 CP5 név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Egy CP17 következik. Mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadtuk. 34-es név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik az egy CP18-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 35-ös név, név szerinti szavazással megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 22 D következik mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 9D, vagy 23D mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Egy CP19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Név szerinti szavazás a 36-os módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tízes módosító név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 37-es módosító népszerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom. Elutasítva. 38-as módosító, népszerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 39-es mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elutasítva. 40-es mellette. Ellenem. Tartózkodók. Elutasítva. A 41-esről név szerint szavazom, megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom. Elutasítva. 11-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. 13-as név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 24-es mellette. Ellenem tartózkodók elutasítva. Kettese vagy 16-os következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Egy CP20 következik mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 26-os mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Egy CP21 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 14-esről név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. ló. Lezárom a szavazást. elutasítva. 1CP22 következik, mellette, ellene, tartózkodók, nem egyértelmű, ellenőrizni fogjuk, az 1CP22-ről szavazunk. Szikló? Lezárom. C'est adopté. Elfogadtuk. 27-es mellette. Ellenem tartózkodók, elutasítva. Név szerinti szavazással fogunk a hármasról szavazni, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás következik a 28-asról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 18D mellette ellene tartózkodok elutasítva. Egy CP23 mellette ellene tartózkodok elfogadtok. 4D, vagy 19D mellette ellene tartózkodok, elutasítva. Egy CP24 következik mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. 20D mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 5-ös mellette, ellene, tartózkodók. Meg kell ezt nézni géppel is, megnyitom a szavazást az ötösről. Lezárom. Nagy többséggel elfogadtuk. A bizottsági javaslatról fogunk szavazni, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Le vote est ouvert. Meg van nyitva a szavazás. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megadom a szót Fernandes úrnak, a jelentéstevőnek. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Az 5094 szabály értelmében azt kérem, hogy ezt a témát küldjük vissza a szakbizottsághoz, hogy elkezdődhessenek az intézményközi tárgyalások. Elnök. Jó, szavazzunk el a javaslatról. Mellette ki van? Ellene? Kitartózkodik? Elfogadtuk. Szakbizottsághoz fogjuk visszaküldeni tehát ezt, hogy elkezdődhessenek az intézményközi tárgyalások. Deák Inga jelentése következik, az uniós ideiglenes úti okmány. Egytől négyig 4 blogban szavazunk mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene. Tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. Megnyitom a szavazást a hatosról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk Hetes mellette ellene. Hasonló, mint az előbb, úgyhogy ellenőrizni fogjuk a hetesről. Szavazzunk, majd nyitom a szavazást. Jövetikló. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk szerintem. A bizottsági javaslatról fogunk szavazni, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Kumpula Nátri asszony jelentése következik, Euratom kutatás és képzési program 2021-25. Blogban szavazunk, több javaslat, több módosítóra mellette. Ki van ellenem? Kitartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. Helyesbít az elnök, elfogadtuk. Második rész népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hatos két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk második rész. Népszerinti szavazással megnyitom a szavazást. Le Lezárom. Elfogadtuk. 30-as módosító mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 11-esről népszerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom. Elfogadtuk. Következik a 16-os név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom. Elfogadtuk. 34-es következik. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. C'est adopté. On vote sur... Elfogadtuk. 35-ös következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös mellette. Ellene. Tartózkodók. Nem elég nem elég fegyelmezetten szavaznak, úgyhogy megnyitom a szavazást. Az ötösről név, gépi úton szavazunk. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. 31-es következik név szerinti szavazásra, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 32-es név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 33-as név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. A bizottsági javaslatról fogunk szavazni, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Lezárom. Elfogadtuk. Mától jelentés következik az Európai Központi Bank 2007 évi éves jelentése. Eredeti szöveg, második bekezdés, két részben, első rész mellette ellene. Tartózkodók, elfogadtuk második rész. Név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Le Lezárom. Elfogadtuk. Eredeti szöveg hármas bekezdés mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Négyes módosító név szerinti szavazással megnyit, megnyitom a szavazást. Le Lezárom. Elutasítva. Eredeti szöveg tízes bekezdés mellette. Ellene tartózkodók elfogadók. Eredeti szöveg 16-os, két részben első rész, név szerinti szavazásra megnyitom a szavazást. Le vote clos. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész, ezt is név szerint megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Le vote clos. Lezárom. Lezárom a szavazást elutasítva. Második rész szintén év szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Név szerinti szavazással két részben, első rész megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Adopté, deuxième... Elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Elfogadtuk. Kettes módosító első rész szavazást. Lezárom. Elutasítva a második rész név szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. C preambul bekezdés eredeti rész két részben, első rész mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtunk. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas módosítóról név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lövatikló. Lezárom. Elfogadtuk. Név szerinti szavazás következik a teljes állásfoglás tervezetről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik a Torvalds jelentés, Bankunió 2018 évi éves jelentés. 9-es módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Le vote clos. Lezárom. Elutasítva. Tízes módosító népszerinti szavazás. Le vote clos. Lezárom. A GUE kért egyébként a népszerinti szavazást, lezárom. Elutasítva. A 12-esnél nincs népszerinti szavazás, ki van mellette? Ellene. Tartózkodok elutasítva. Népszerinti szavazás következik, 13-as. Megnyitom a szavazást, a tiz- szavazást a 13-asról. Lezárom. Elutasítva. Hármas név szerint szavazás, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 4D név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Ötös módosító mellette. Ellene. Tartózkodok. Elutasítva. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodok. elutasítva. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodok. elutasítva. Nyolcas mellette. Ellene. Tartózkodok. elutasítva. Egyes név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes mellette, Ellenem. tar- tartózkodók elutasítva. Név szerinti szavazás az elesfogás tervezetről, megnyitom a szavazást. Le vote est clos, pardon. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Fiszász következik az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtása. Egyes módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodó elutasítva. Négy két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. A második részről, tehát a 4 per 2-ről megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom. Eredeti szöveg 18-as bekezdés első rész mellette. Ellene tartózkodók. Második rész név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Le vote clos. Lezárom. Elfogadtuk. Ötös név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hetes név szerinti szavazás, hatos név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Hetes két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Nyolcas név szerinti szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Most pedig név szerinti szavazással fogunk szavazni. A teljes állásfoglalás tervezetről megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Utolsó jelentésünk, amiről szavazni kell, a Terikabrasz jelentés az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban 2017-ben. Hetes bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Eredeti szöveg tízes bekezdés mellette. Ellenőrizik az előzőt, a 7 per 2-t. Jó, ellenőrizni fogjuk 7 per 2-ről, megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom. Elfogadtuk. Eredeti szöveg, tízes bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Eredeti szöveg, 15-ös bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Név szerinti szavazás, nem, akkor a 15-öst ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást a 15-ösről. Lezárom. Elfogadtuk. Paragraf 23-as bekezdés következik, eredeti szöveg, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom. Elfogadtuk. 22-es hivatkozás er- név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. F preambulum bekezdés két részben első rész, népszerinti szavazással megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk második rész, népszerinti szavazással megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig a teljes ellenfoglás tervezetről fogunk szavazni, név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Le vote Lezárom. Ne vegyék ki még a szavazókártyát. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, kollégák!